tape. So I, I propose that we continue our... Azt javaslom, hogy a workshoppal folytassuk az Európai Társasági Jog jövőjéről. Ez egy nagyon fontos téma az Európai Unión belül működő cégek esetében a digitalizálás, a telephely, és egyéb fontos témák szempontjából. Üdvözlöm két szakértőnket, Vanessa Knapp professzorasszonyt, aki egyébként az Európai Bizottság szakértői csoportjának tagja, és szeretettel köszöntöm Jessica Schmidt professzorasszonyt is, aki a határokon átnyúló működésről fog majd beszámolni. Schmidt asszony Beirut, a Bejúti Egyetemről érkezett, de elsőként Vanessa napnak adnám meg a szót, aki a digitalizálásról fog beszélni. Good morning, ladies and gentlemen. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen ezt a meghívást. Nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy a digitalizálásról beszélhetek önöknek, már ami a társasági jogot illeti. Arra gondoltam, hogy talán hasznos lenne a jelenlegi állapotokról beszélni először. A legtöbb esetben a tagállamok társasági joga még akkor íródott, amikor ezt nem lehetett digitalizálni, tehát több mint száz évvel ezelőtt. Ugye mit jelent ez? Úgy fel úgy készítették el a jogszabályokat, hogy minden fajta adminisztrációt papíron képzeltek el, nem volt arról szó, hogy digitális technológiát használhatnának a cégek. Vannak olyan tagállamok, Lettország, Dánia és az Egyesült Királyság, amelyek már váltottak. Ez azt jelenti, hogy ezekben a tagállamokban most már lehet céget alapítani az interneten, be lehet nyújtani a céggel kapcsolatos információkat online módon, és a részvényesek, illetve a cég a digitális technológia alkalmazásával elektronikusan tudnak kommunikálni egymással, és természetesen a nyilvánosság is hozzáférhet az információkhoz online módon. Ahogy említettem, nem minden tagállamban van ez így, mert nem mindenki aktualizálta a jogszabályait. Az Európai Unió tett már lépéseket arra vonatkozóan, hogy a társaságok a digitalizálódás, digitalizáció előnyeit kihasználhassák. Tehát bizonyos dokumentumokat be lehessen nyújtani elektronikusan, illetve a cégjegyzéket, cégjegyzékeket összekapcsoló szolgáltatás is működik, annak érdekében, hogy könnyebb legyen az információ megosztás. Az átláthatóságról, illetve a részvényesek jogairól szóló irányelvek értelmében a tőzsdén jegyzett cégeknek megvan az a lehetősége, hogy elektronikus kommunikációs módot használjanak a részvényesékkel, már amennyiben ugye ez, ezt a részvényesek is kívánják, bizonyos feltételei vannak ennek. És természetesen az EIDES jogszabály is, rendelet is lehetővé teszi, hogy a nemzeti nyilvántartási rendszereket lehessen használni, tehát olyan tagállamban, ahol van ilyen rendszer, ez elérhető. Ez azt jelenti tehát, hogy európai szinten vannak lépések, de ez még eléggé kevés és gyerekcipőben jár. Amikor azon gondolkozunk, hogy a társasági jogot hogyan digitalizálják, négy szempontot kell észben tartani. Az egyik az, hogy olyan megközelítése van szükség, amely technológia semleges, mert nem tudjuk, hogy mondjuk öt év múlva milyen lesz a technológia, de hát akár hat hónap, hat hónap múlva is nagy különbségek lehetnek, tehát nem akarunk semmifajta nem érdemes semmifajta technológiát konkrétan beépíteni a jogszabályokba, hanem technológia semlegesen kell ezt megoldani. Nyilván a költségekre és az előnyökre oda kell figyelni, tehát a költséghaszon elemzés nagyon fontos. Az is fontos, hogy az emberek az egyes tagállamokban kevésbé, illetve jobban hajlamosak digitális technológiákat használni. Előfordulhat, hogy egy tagállamban egy cég alapító nagy örömmel alapítja meg a céget az interneten, és él az összes elektronikus információ beküldési lehetőséggel, de az is elképzelhető, hogy van egy másik tagállam, vagy van egy olyan részvényes, aki nem érzi magát túlságosan jól ezekkel a technológiákkal, és szeretné továbbra is a papír alapú megoldást használni. Tehát ennek a skálának mind a két végletét észben kell tartani. A digitalizációban úgy lehet jó eredményeket elérni, hogyha jó gyakorlatokat megosztják egymással a tagállamok, nem feltétlenül kell jogszabályokat változtatni állandóan. Azt hiszem, még két dologra kell gondolni, a társasági jog digitalizációjánál. Az egyik az az, hogy a cég nyilvántartások hogyan kommunikálnak egymással, illetve hogy a cég a részvényeseivel hogyan kommunikál. Az első mm, a cég nyilvántartások témája, amit említettem. Ugye vannak olyan tagállamok, ahol online módon lehet céget alapítani. Dánia, Franciaország, Írország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, az Egyesült Királyság ezen országok közé tartozik Viszont vannak olyan tagállamok, ahol közjegyző közreműködése szükséges a cégalapításhoz és nyilván az, is, az a kérdés is felmerül ebből, hogy ezt a folyamatot, tehát a közjegyzőt magában foglaló szakaszt lehet-e digitalizálni. Ha egy céget lehet online alapítani, ugye akkor hasznos lenne, hogy legyen valami fajta standard dokumentum, amelyet az alapítók meg, fel tudnak használni, amely aztán változtatható természetesen, de magát a folyamatot felgyorsítaná. Jelenleg az a helyzet, hogy ha bejegyeztek egy céget, akkor később több dokumentumot be kell nyújtani még a hivatal felé. Van úgymond ezen információknak egy magja, egy lényege, amelyet elektronikus módon be lehet nyújtani, de ezen kívül még rengeteg más információt nyújtanak be a cégek papíron. Nagyon hasznos lenne, hogyha az összes cégre vonatkozó információt elektronikus módon lehetne benyújtani sokan aggódnak a biztonság miatt az internet használatával kapcsolatban, az elektronikus cégalapítás és egyéb kapcsolatban, tehát itt oda kell figyelni a pénzmosási jogszabályoktól kezdve a cég az üzleti titokvédelmére vonatkozó jogszabályokra. Itt érdemes lenne a tagállamok közreműködésével minimum szabályokat, minimum standardokat meghatározni. Azt se felejtsük el, hogy nyilván a nyilvánosság számára is elérhető kell legyen a cégnyilvántartás. Most az a helyzet, ugye, hogy ha valaki papíron kér ki információt egy cégről, a cégjegyzékből, akkor hitelesítik ezt, az interneten elektronikus módon ez nem történik meg automatikusan, ez a hitelesítés, hanem ezért ezt külön kell kérni. Ez engem egyébként megdöbbent. Szerintem az elektronikus esetben is ugyanennek kéne, hogy legyen, ugyanennek kellene, hogy megtörténjen. A a cégnyilvántartások közötti információcsere, hát ez egyelőre a határokon átnyúló fúziók esetében, illetve a leányvállalatok esetében nyújt információ, de többre van szükség, sokkal több információt kellene ilyen módon cserélni ami a kommunikációt illeti a cégek és részvényeseik, illetve mások között. Az a fő kérdés, ami felmerül, hogy a digitális technológiát használhassák ki ezek az érintettek, ha kívánják, és felmerül a kérdés, hogy a tagállamoktól elvárható-e, hogy ezt a lehetőséget biztosítsák. A cégek sok mindent egyszerűbben tudna, tudnának megoldani, információt tudnának nyújtani, az éves jelentést, a, a cég mérlegét, mind, mind elérhetővé tehetnék, akár egy esetleges felvásárlással kapcsolatos információkat elérhetővé tennének, tudnának tenni elektronikus formában a részvényesek számára, és így tovább. Ez olcsóbb megoldás is lenne egyébként, még akár a szavazás is meg lenne, megvalósítható lenne elektronikusan, a részvényesek által könnyebb lenne határozati javaslatokat benyújtani, és így tovább. És hát érdemes elgondolkodni azon is, hogy azokat a részvényeseket hogyan tudjuk védeni, legalábbis az ő jogaikat, akik nem kívánnak az elektronikus kommunikációs formával élni, hanem továbbra is papír alapú kommunikációt szeretnének. Ahogy már elmondtam, a társaságok bizonyos mértékig már most használhatják a digitális technológia által kínált lehetőségeket, de nem annyira lelkesek, mint amennyiben erre számíthattunk a múltban felmerülnek ugyanis kétségek, tehát nem tudják, hogy hogyan kezelni a helyzetet a nemzetközi jog, hogyha problémák adódnak, és érdemes lenne a tagállamok nemzeti jogszabályait áttekinteni, esetleg van-e, annak érdekében, hogy megtudjuk, hogy van-e ezek között olyan ami akadályozza a digitális lehetőségek kihasználását. Tehát érdemes lenne a jó gyakorlatokat is megosztani, hogyan működik mindez a gyakorlatban, a cégek és részvényeseik is megoszthatnák a jó gyakorlatokat egymás között, ez is hasznos lenne. Aztán a tőzsdei jegyzett cégeket is említettem, szerintem számukra előnyös a digitális technológia alkalmazása, és hát nyilván a jó gyakorlatok megosztása is, említettem már az általános közgyűlés se kapcsolatos információ megosztást. De hogyha mondjuk a részvényesek közgyűlésén információt kívánnak közölni a részvényesekkel, ezt könnyebb megtenni, hogyha valami fajta szabványos formátumban van ez, és természetesen az emberek is könnyebben tudják értelmezni ezeket az információkat, ha egyfajta standard, valamilyen szabványformátumban kapják ezeket meg. Arra is megoldást kell találni, hogy hogyan azonosítjuk a befektetőket, részvényeseket, és így tovább, kinek van joga szavazni egy közgyűlésen, vagy egyáltalán részt venni rajta, és így tovább állandó képviselőket lehet kijelölni, tehát például egy részvényes kijelölhetni az ügynökét, jogosultként, és azt mondhatná ennek az ügynöknek, hogy ezeket és ezeket az információkat küldje be a céghez elektronikusan van, vannak olyan társaságok, ahol már felmerült az a kérdés, hogy egyáltalán szükség van-e a személyes találkozásokra, tehát hogy egy tartsanak-e közgyűlést, elég az elektronikus formában megtartott közgyűlés. Azért óvatosak legyünk ezzel, hiszen a részvényeseknek joga van kérdéseket feltenni a társaság vezetéséhez, amelyekre választ kell, hogy kapjanak, és így tovább. Esetleg el lehetne gondolkodni azon, hogy a részvényesek X százaléka vagy x száma kérheti-e azt, hogy fizikailag egy teremben egy közgyűlést megtartsanak, tehát ne elektronikus formában. Vannak még más szempontok, más területek, ahol a cégek felhasználhatnák a digitális technológiát a saját előnyükre. Ugye nyilván az első a cég honlapja, amelyet sokkal jobban ki lehetne használni. Hogyha valaki nyilvántartásba vetethetné a saját honlapját, a saját URL-jét, akkor például a törvény által kötelezően um, kijelölt információkat nem feltétlen kellene egy közlönyben közé tenni, hanem elég lenne a honlapra föltenni, ami olcsóbbá is és egyszerűbbé is tenni ezt és itt el lehetne gondolkodni azon, hogy mit tartalmazzon egy ilyen honlap, tehát a kötelezően a cég nevét, az azonosítóját, és így tovább, és hogy a nyilvánosság milyen mértékben fér hozzá egy, férjen hozzá egy ilyen honlaphoz, ezeken is érdemes tehát elgondolkodni. A nemzeti társasági jog azt is előírja, hogy mindenfajta nyilvántartásokat őrizzenek ezek a cégek, az igazgatókról, a részvényesekről, a tevékenységről, és így tovább. Hasznos lenne, hogyha ezeket az információkat digitálisan is tárolhatnák ezek a cégek, sőt, akár a papír alapot teljesen megszüntetve csak digitálisan. Felmerül az a kérdés, hogy kinek és milyen joga van az információkhoz való hozzáférésre és hogy elektronikusan meg lehessen ezt tenni, ne kelljen papír alapú nyomtatványokat kitöltögetni a kérelmekkel. Persze azért a hozzáférési jog is egy kicsit kényes kérdés, hiszen ha egy cég elektronikusan nyújt információkat, akkor felmerül az a kérdés, hogy mire fogja felhasználni az érintett személy az elektronikus módon kapott információt. Tehát nem tudjuk, hogy esetleg érdemes lenne a lehetőséget biztosítani a cég számára, hogy meghatározza, hogy milyen információkat nem kíván elektronikusan kiadni. Érdemes azon is elgondolkodni, hogy mi lesz, vagy mi történjen a szerződésekkel, amelyeket a cég kötött. Egyáltalán köthet -e elektronikusan szerződést egy cég, milyen elektronikus aláírás elfogadott, és itt a társasági jogban elég részletes szabályok vannak a tekintetben, hogy milyen feltételeknek kell teljesülnie a szerződéskötéshez egy cég esetében. Ezeket át kell ültetni tehát a digitális szférába vannak hivatalos dokumentumok is, amelyeket egy cég kap, és ezek nyomán lépéseket kell tennie. Az is nagyon hasznos lenne, hogyha ezeket a hivatalos dokumentumokat elektronikus módon tudná megkapni a cég, és elektronikus módon tudna ezekre reagálni. Remélem tehát, hogy ez a rövid áttekintés mindenki számára felvillantotta azt a sok lehetőséget, amely potenciálisan a cégek kezében van, és nem csak a cégeknek hasznos ez, hanem a felügyelőtestületeknek, a részvényeseknek és a közvéleménynek is, hiszen a közvélemény is tájékozódni kívánhat az egyes cégekkel kapcsolatban van olyan eset, ahol a nemzeti társasági jog akadályozza a digitális technológiák kihasználását, és itt érdemes lenne ezeket az akadályokat megszüntetni, hogy a társaságok valóban kihasználhassák a digitális technológia valamennyi előnyét, már amennyiben ezt megkívánják tenni. Hogyha előírjuk azt, hogy a társaságok a digitális technológiát felhasználják, akkor itt is nagyon óvatosan kell eljárnunk tehát oda kell figyelni az arányosságra, a költséghatékonyságra, illetve arra, hogy technológia semleges legyen a megközelítés, és a megfelelő biztosítékokra is szükség van. Köszönöm a figyelmüket, és nagyon szívesen válaszolok kérdésekre. Thank you very much. Megköszönöm, asszonyom. Köszönöm szépen a prezentációt. Azt hiszem, hogy van most időnk arra, hogy meghallgassuk a képviselőket is. Komodini képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, elnök asszony. Nem annyira kérdésem van, hanem inkább két észrevételem. Az előadó Zárásképpen azt mondta, hogy országok, amelyekben vannak a digitalizáció előtt akadályok, vannak valóban a jogszabályokban ilyen akadályok, ezt elismerem. Ezen országokban ennek ellenére nagyon sok minden történik a digitalizáció szempontjából, még ezekben az országokban is, ahol a jogszabályok ezt igazából nem teszik lehetővé. Éppen ezért úgy gondolom, hogy méveget kellene vonnunk, figyelembe véve a bevált gyakorlatokat, amelyek már megvalósulnak most is. A legtöbb jogszabályt úgy értelmezik, hogy ezek lehetővé teszik a kommunikációt, még akkor is, ha ez a digitális technológia felhasználásával történik. Gyakran a vállalatok ezt úgy teszik lehetővé, hogy a címzett beleegyezését kérik ahhoz, hogy az értesítés ilyen úton érvényes legyen. Tehát figyelembe kell vennünk azt, hogy mi történik már most, és ösztönöznünk kellene ezeket a jó gyakorlatokat, hiszen nagyon sok minden már megvalósult, sok regiszter például szabványosított nyomtatványokat biztosít, illetve dokumentumokat, például a digitális értesítést, Nem szabad a bürokráciát vagy a költségeket növelnünk, hanem figyelembe kellene vennünk azt, ami már létezik. Az első lépés tehát az lenne, hogy elemezzük a bevált gyakorlatokat. A második megjegyzésem pedig az lenne, hogy néha, amikor szakemberekkel beszélünk, olyanokkal, akik talán a szokványosabb módszerekhez vannak szokva, társasági jog területén az adatvédelemről, vagy a pénzmosásról egyeztetve. Úgy gondolom, hogy valóban az Európai Unió feladata kell legyen úttörőként a belső piacon, hogy meggyőzze a felhasználókat arról, hogy a digitális módszerek biztonságosak, és ezek valóban kellő eszközt helyeznek a kezünkbe, hogy megoldjuk a kérdéseket így. Ezért tehát azonosítanunk kellene azt, hogy mi az, ami akadálya a digitális folyamatok térhódítását, illetve a szakemberektől kell elvárnunk azt, hogy megoldásokkal álljanak elő, mert biztos vagyok abban, hogy vannak megoldások. Csak egyetérteni tudok önnel Elizabeth Walla Law Society of England and Wales részéről kért eh, szót. Nem tudom, hogy hol ül. Parancsoljon. Mégsem. Az Európai Bizottsághoz fordulok, ha szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, és eh, jó reggelt kívánok! A bizottság Bizottságból jövök a társasági joggal foglalkozó osztályról. Nagyon örülünk annak, hogy a Júri Bizottság megszervezte ezt a meghallgatást ma. A társasági jog digitális aspektusai az általunk végzett munkában is komoly szerepet játszanak. A egységes piacsal kapcsolatos stratégiánkban is kifejtettük, hogy szeretnénk feltárni ennek a lehetőségeit, azt, hogy hogyan tudjuk a digitális eszközöket a vállalatok számára könnyebben hozzáférhetővé tenni. Éppen ezért nagyra értékelem, hogy Vanessa Knapp, ahogyan ő is említette elnök asszony, a tanácsadó szakértői csoport tagja, ez a tanácsadó csoport a bizottság munkáját segíti. Nagyon hasznos prezentációt tartott, és a képviselők észrevételeit is szeretnénk meghallgatni. A mi elképzelésünk az, hogy egy kezdeményező lépést teszünk a jövő év elején. A munkánknak még csak a kezdeténél tartunk, tartottunk már egy konferenciát ősszel, európai parlamenti képviselők részvételével nagyon hasznos eszmecsere folytott, és ugyanígy egy tanulmányt is készítünk, amiben összegyűjtjük a gazdasági adatokat, tehát a munkának még csak a kezdeti szakaszánál tartunk. És ebben a kontextusban, ahogyan azt hangsúlyoztam már, ez a ma reggeli workshop nagyon hasznos. Knapp asszonyt szeretném kérdezni. Említette a bevált gyakorlatok fontosságát, illetve azt, hogy ezen gyakorlatokat terjeszteni kellene. Van három ország, ahol vannak jogszabályok, hatályos jogszabályok. Ezek példaként tekintendők? Ez egy olyan fajta modell, amelyet az európai jogban is át lehetne venni? A másik kérdésem pedig az, hogy tud-e némi áttekintést adni arról, hogy a digitalizáció hol tart a különböző országokban, kapcsolódik az infrastruktúrához, van a kettő között összefüggés, tehát ha az infrastruktúra nem létezik, vagy nem kielégítő bizonyos régiókban, országokban, ez akadályozza a digitalizáció terjedését? Köszönöm szépen. Ami az első kérdést illeti a bevált gyakorlatokkal kapcsolatos példákról, úgy vélem, hogy Ugye említették, hogy volt egy konferencia Velszi vállalati nyilvántartásokról májusban, és ott a különböző vállalati regiszterek közötti bevált gyakorlatokat osztották meg egymással. Ez egy többnapos konferencia volt. Természetesen a vállalatok internetes létrejöttem, nagyon fontos. Az egyik kollégám Dániából sokat beszélt, a, ismertette a Dán rendszert. A standardizált nyomtatványok online használata is hasznos ahhoz, hogy a nyilvántartásba a megfelelő adatok kerüljenek. Ugyanis, hogyha ez nem történik meg, akkor nem, léphetünk, nem léphetünk tovább a következő szakaszba. Tehát a digitalizáció itt nagyon hasznos és bízom abban, hogy a bevált gyakorlatok megosztása már megtörtént, már elkezdődött, ugyanis, ahogyan az előttem szóló is elmondta, ez nagyon fontos a jogszabályok módosítása szempontjából. Ami pedig a digitalizációt illeti, és azt, hogy ez összekapcsolódik-e egy adott ország infrastruktúrájával, nem vagyok ennek a szakértője, inkább a társasági joga szakterületem, de úgy vélem, hogy egyes tagállamok, amelyek úgy tűnik, hogy élen járnak a digitális technológiák felhasználásában a társasági jog terén, ezek azon tagállamok, amelyek a felmérésünk szempontjából és a felmérésünk alapján is élen járnak a digitális technológia felhasználásában a lakosság egész körében. Tehát minél inkább elterjedt a digitális technológia felhasználása a lakosság körében, a mindennapokban, annál valószínűbb, hogy az üzleti életben is használják a digitális technológiákat, és valószínűleg az ellenkezője is igaz. Ha nincs internetes hozzáférés, vagy lassú az internet, akkor valószínűleg a vállalatok alapítása, illetve az internetes ügyintézés is lassabb. Köszönöm szépen. Evelyn Régner. Köszönöm szépen. Egy általános kérdést szeretnék feltenni ugyanis a postafiók cégekre vonatkozna kérdésem. Ezen cégek egyfelől sokkal inkább munkáltatóként is működnek, és vannak az Európai Unióban joghézagok, amelyeket kihasználnak ahhoz, hogy ne fizessenek adót, vagy a társadalombiztosítási juttatásokat csökkentsék. Milyen mértékben mondhatjuk el azt, hogy a társasági joggal összefüggésben a postafiók cégek általi jog kikerülést, jog javítsuk, ha egyáltalán erre nyílik lehetőség, illetve hogyan tud a társasági jog hozzájárulni ahhoz, hogy ez ne következzen be. Egy másik kérdés is van Rádev úr részéről. Elnök asszony, a bevágyakorlatokról beszéltünk, ezért szeretnék megosztani önökkel néhány ilyen jó gyakorlatot. Az elmúlt tíz év során elektronikus cégnyilvántartás létezik, és a vállalatok számára kötelesség az, hogy kötelező a különböző dokumentumok és iratok internetes benyújtása. Ez nem jelentett semmiféle problémát a kereskedők, illetve a vállalatok számára, hanem éppen ellenkezőleg az eljárások ezáltal gyorsabbá, hatékonyabbá váltak, és a dokumentumok is eljutottak a cég nyilvántartásba, méghozzá rendkívül hatékony módon. Voltak bizonyos problémák, illetve aggályok, az emberek attól tartottak, hogy csalásra adhat ez lehetőséget, amennyiben csak elektronikusan történnek ezen folyamatok, de ez nem igazolódott be, ugyanis a csalás aránya elhanyagolható. Úgyhogy valóban voltak bizonyos aggájaink a digitalizációval kapcsolatban, de ahogyan említettem, a gyakorlatban ez gyakorlatilag elhanyagolható. Köszönöm szépen ezt az észrevételt, Kretasszony. Nos, a postafiók cégek kérdésére annyit tudok mondani, ha jól értem, ami aggályt okoz önökben, az elsősorban az adózás, illetve a járulékfizetések eh, elmaradása. És a kérdés az, hogy a digitalizálása tovább fejleszthetjük-e a helyzetet. Nos, ami biztos, az, hogy nem szabad az új szabályokkal rontanunk a helyzeten, tehát miért is tennénk ezt, sőt, javíthatunk az állapotokon azzal, hogy könnyebben azonosíthatóvá válnak a cégek, illetve hogy kik állnak a háttérben. Tehát azt gondolom, hogy ez egy pozitív lépés lenne. Köszönöm. Most pedig második előadónknak, Schmidt professzornak adnám át a szót, aki fúziókkal, cégfelosztásokkal, illetve a székhelyát hezésekkel foglalkozik majd. Ez nagyon érdekes téma, úgyhogy e, Schmidt asszony, átadom ennek a szót. Köszönöm szépen a szót, és nagy megtiszteltetés, hogy a jogszabályi igényekről tarthatok előadást önöknek a határon átnyúló fúziók, illetve cég felosztások és helyezések témájában. A tematikám a következő. Először egy rövid áttekintést szeretnék adni a jelenlegi helyzetről. Aztán a határon átnyúló fúziókra térek ki, majd a cégek feloszlásáról határon átnyúló jellege, aztán a helyezésekről, és végül a jogszabály végrehajtás kérdésére térnék ki. Először egy rövid áttekintéssel szeretném kezdeni. Nézzük a jelenlegi helyzetet. Az EU jogszabályai megteremtik a határon átnyúló fúziók kereteit, de csak bizonyos esetekre. Tehát a kft esetében, illetve a fúziós előírásoknak megfelelően, aztán az UCITS irányelv előírásai szerint aztán az SESCE e, európai cégformának a határon átnyúló fúzióit teszi még lehetővé ez a jogi keret. Az ettől eltérő fúziókra viszont nincsen jogszabályi keret. És szintén a cégfeloszlások esetére e, nincsen központi szabályozás, e, valamint az áthelyezések, a székhely áthelyezések ügyét sem szabályozza, kivéve egyes konkrét esetekben. Az 54-es cikk az Európai Unió működéséről szóló szerződés keretében a fúziók szabadságáról is rendelkezik. Aztán a Kártézió esetben az Európai Bíróság kimondta, illetve a Vála esetben egész konkrétan, hogy egy határon átnyúló cég alakulá, e cég átalakítást, illetve székhely áthelyezést a vállalkozás szabadságának a joga lehetővé teszi. Ennek fényében tehát a cégek felosztása határon átnyúló jelleggel, illetve az átszervezések lehetősége, védett terület, ezt biztosítja a vállalkozás szabadsága. Ezt az EUMS 54-es cikke lehetővé teszi biztosítja a cégfelosztás szabadságát is. Ami viszont megfelelő jogszabályi keretek hiányában meglehetősen illuzórikus marad. Nem tudnak élni a társaságok ezekkel a szabadságjogokkal, és ez a próbálkozások kudarcra ítéltségét jelenti. Elsőként azzal szeretnék foglalkozni, hogy a határon átnyúló fúziókat szabályozó irányelv helyett kell -e másik jogszabály. Mit ért el a vonatkozó irányelv? A KFT esetében jogbiztonságot teremt, illetve csökkenti az eljárási költségeket. Amióta végrehajtották az irányelvet, jelentősen nőtt a határon átnyúló fúziók száma. Viszont számos problémás nehézség maradt komoly akadályokat jelentve a határon átnyúló fúziók útjában. Ezek a nehézségek, illetve problémák különösen az irányelv hatáját, illetve a tulajdonosi kör védelmét és a gyakorlati akadályokat ölelik fel. Emiatt a hatékonyabb végrehajtás igénye merül fel és a munkaanyagomban kidolgoztam az erre vonatkozó javaslatokat, ajánlásokat. Először is a vállalkozás szabadsága fényében az 54-es EUMS eh, cikknek érvényt kell szerezni a határon átnyúló fúziók szabályozásában is, valamint a hitelezők védelme hatékony intézkedéseket követel, és megfelelő védőkereteket kell létrehozni, garanciákat biztosítani a fúzióval létrejövő cégek hátterében. Aztán a kisebbségi tulajdonosok védelme teljes harmonizálást igényel. A kisebbségi részvényeseknek, tulajdonosoknak megfelelő kompenzáció ellenében kell jogokat és kötelezettségeket biztosítani, és a megfelelő átváltási arányokat is szabályozni kell. Negyed sorban a fúzió bejelentése bejelentési kötelezettsége alól különböző mentességeket is kell biztosítani ott, ahol erre nincs igazán szükség. Aztán a gyakorlati problémákat úgy lehet megoldani, hogyha felülvizsgáljuk a különböző rendelkezéseket, és erre vonatkozó ajánlásokat kell, hogy elfogadjunk egységes módon. Azután szabványos űrlapokkal kell a, az adatszolgáltatást, illetve a levelezést biztosítani, lehetőség szerint angol nyelven. Azután a munkavállalók védelme és reformat igénye. Mivel azonban politikailag kényes kérdésről van szó, ez nem egy rövid távon felülvizsgálandó és reformálandó terület, valamint nem csak határon átnyúló fúziókat szabályozó irányelv, hanem az európai társaságok működését szabályozó e, irányelv reformját is igényli ez a terület, de csak közép és hosszú távon. Nézzük a cégfelosztások határon átnyúló végrehajtását. Ez szintén a, a vállalkozási szabadságból következik. És ahogy említettem, egy világos és biztonságos EU jogi keret nélkül ez csak illúzió. És a jogi személyiségű cégeknek a szabad felosztlása határon átnyúló jelleggel egy központi szabályozást igényelne, amely gyakorlatban is végrehajtható és végrehajtandó. Ehhez megfelelő jogalapot és biztonság, biztos hátteret igényel mégpedig gazdasági indokoltsággal, ami azt jelenti, hogy a cégfeloszlások határon átnyúló végrehajtása egy vonzó eszköz lehet, amely a társaságok számára lehetővé teszi a piaci helyzethez való alkalmazkodást, illetve a versenyképességük megőrzését. Ezt megfelelő eszközökkel kell biztosítani. Részben valamennyi eszközt és kötelezettséget egy lépésben át kell, hogy tudjanak ruházni. És végül a hitelezők, a kisebbségi tulajdonosok és a munkavállalók védelmét egy megfelelő jogi keretben kell garantálni. Nézzük meg ezek után, hogy egy határon átnyúló cégfeloszlás szabályozó irányelv hogy kellene, hogy kinézzen. Úgy gondolom, hogy alapvetően le kéne tükrözni itt a fúziókra vonatkozó szabályokat, megfelelően alkalmazni őket a helyzetre. Tehát az eljárást, a hitelezők védelmét, a kisebbségi tulajdonosok védelmét, a munkavállalók védelmét, illetve a különböző jogosultságoknak az átfogó szabályozását kell megoldani. Annak megfelelően, ahogy ezt igényli a határon átnyúló cégfeloszlás. A dokumentumomban további részletek találhatók erről. Ami a hatályt illeti, az EUMS 54-es cikke alá tartozó valamennyi társasági formára ki kell, hogy terjedjen. Valamint egy széles körben biztosított lehetőségről eh, kell itt rendelkeznünk, tehát alapvetően három átalakulási típust kell figyelembe eh, venni, a cég felosztást, a cég kiválást, illetve azután a működési hatékonyságot szolgáló leválasztást. Nézzük ezek után a következő területet, a határon átnyúló székhárthezést, ami szintén a vállalkozások szabadságát érintő terület, és ahogy korábban már említettem, egy átfogó EU jogszabály keret hiányában ez illuzórikus. Tehát a cél az, hogy a székhelyáthelyezésnek egy egységes jogszabályi hátteret teremtsünk, ami a gazdasági indokoltságot illeti. A határon átnyúló székhely egy vonzó eszköz lehet a határon átnyúló cégátszervezésekhez, Lehetővé téve, hogy a jogi személyiségű társaságok különböző strukturális megfontolások alapján átalakuljanak, illetve egy más joghatóság alá helyezzék át magukat. Ez a versenyképességet, illetve a hitelfelvételt is szolgálhatja. Tehát a cél az, hogy egy másik tagállamba át lehessen helyezni a társaságnak a székhelyét az európai társasági formák esetében, illetve a az áramvonalasítás, illetve a hatékonyságfokozás jegyében, és ezek különböző megoldások, tehát nem szabad őket egymással összekeverni. Végül egy átfogó EU jogszabályi keret feltétlenül szükséges az egyenlő feltételek biztosítása érdekében. Szintén indokolja a kisebbségi tulajdonosok védelme, a hitelezők védelme, illetve a munkavállalók védelme szeretnék rátérni egy javasolt EU irányelv fő jellegzetességeire. A határon átnyúló székhelyet helyezés meg kell, hogy őrizze a társaság identitását, és a német GmbH példából kiindulva például át akar alakulni mondjuk egy francia SARL formátumba a joghatóság módosításának szándékával, de úgy, hogy a jogi folytonosság megmaradjon, az identitását ne veszítse el. A hatály ebben az esetben is azt jelenti, hogy az EUMS 54-es cikke alá tartozó valamennyi jogi személyiségű társasági formára ki kell, hogy terjedjen. Bonyolítja a helyzetet, hogy egyelőre a társasági jogról nincsen egységes európai szabályozás. Az lehet a megoldás, hogy a határon átnyúló átalakulásokra egy egységes jogszabályi keretet hozunk létre, és a vonatkozó társasági jogi illetékességeket is kijelöljük. A tisztességes verseny feltételeit is tekintetbe véve. A határon átnyúló cégátalakítások központi szabályozása abból az elvből kell, hogy kiinduljon, hogy egy cég társasági székhelye egyben a működés központja is kell, hogy legyen. Tehát ne csak adminisztratív jelleggel tegyék át egy másik tagállamba a központot. A szabad cég átalakítás lehetősége terjedjen ki a székhelyáthelyezésekre is. Ennek az alapja az kell legyen, hogy az európai átszervezések, például a fúziók szabályai kell, hogy érvényesüljenek itt. Szintén fontos a kisebbségi részvényesek, illetve a hitelezők, a munkavállalók védelme, ugyanúgy, mint a fúziók esetében. Aztán a technológia semlegességet szintén biztosítani kell az európai társasági formák esetén. Az előadásom végéhez közeledve szeretnék a jogszabály megvalósításról szólni. Itt több lehetőség merül fel. Az egyik, hogy minden ö, eshetőségre nézve az, a fúziós irányelvet módosítjuk, illetve a határon átnyúló székhelyáthelyezések, illetve cégátalakítások megfelelő irányelveit aktualizáljuk. Ez azonban azt jelenteni, hogy érvényben tartunk számos felesleges, illetve kis hatékonyságú rendelkezést, továbbá számos súrlódási felületet teremtünk a különböző jogrendek között. Ehelyett valójában arra lenne szükség, hogy a fúziókat szabályozó irányelvből egy egységes európai cégátalakulási irányelvet, illetve jogi keretet hozzunk létre az említett EUMS 54-es cikke alá tartozó valamennyi társasági formára kitérve. Tehát a fúziók esetében például három típusú átalakulásra kéne lehetőséget biztosítani az általános rendelkezésen túl, és a határon átnyúló fúziók, cégfelosztások, illetve átalakulásoknak a három területét kellene lefedni. Mégpedig a hatékonyság jegyében, és úgy, hogy a háromszorosan összefüggő társasági területet össze tudjuk fogni egyetlen uniós keretben egy ilyen határon átnyúló mobilitási, társági mobilitási irányelv valóban biztosítaná az EUMS 54-es cikke rendelkezéseinek a gyakorlati végrehajtását, és a belső piacon valódi érdemi gazdasági lehetőségeket teremtene a társaságok működése eh, számára. Nézzük meg eh, végül azt a szempontot, hogy hogyan lehet a római rendelet eh, új változatával egységes keretet teremteni. Itt a fúziós irányelvből kiindulva eh, kellene törekedni a társasági formák, illetve átalakulásoknak a hatékony kezelésére. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen ezt a prezentációt. Nagyon nagyra értékelem az elszántságát eh, az a kapcsolatban, hogy eh, mit javasol milyen intézkedéseket javasol. Egy kicsit meglepett, még akkor is, amikor azt javasolta, hogy egy és ugyanazon nyelvet használják a vállalatok. Azt hiszem, hogy ettől, az ön elképzeléseitől még eh, messze járunk, de nagyon érdekes volt mindaz, amit elmondott. Nem tudom, hogy van-e valaki, aki szeretne hozzászólni. Úgy tűnik, hogy eh, nem nagyon egyértelmű volt, nagyon tisztán fogalmazott, de azt hiszem attól tartok, hogy egyik napra a másikra nem valósulhat meg az, amit ön felvázolt. Minden esetre köszönöm. A dokumentumot megkaptuk, és azt hiszem, hogy el kell gondolkodnunk a javaslatain. Köszönöm szépen, köszönöm mindannyiuknak. Időben eh, sikerült eh, lezárnunk eh, a meghallgatást, délután három órakor folytatjuk az ülést.